Okay, so I'm gonna look... Akkor kezdjük meg. Elnézést kérek. A várakozását az előző napirendi pontunk zárt üléskörében volt. Érzékeny kérdésekről volt szó. Köszönöm a türelmüket. Hatos napirendi pontnál tartunk. A közös vállalkozások mentesítése Általában a számfőszéket kérjük meg arra, hogy mondják el a beszámolójukat, utána most először is pedig Kárifónak adom meg a szót a számfőszék részéről. Köszönöm szépen. Azt kéri tehát tőlem, hogy beszéljek lassan és legyek rövid. Ebben az évben elvégeztük a mentesítést. Egy milliárdot szántunk, volt a költségvetése a közös vállalkozásoknak. 1,5 milliárd eurót adott a bizottság, a 2.8-as költségvetési rendeletet alkalmaztuk, és e, ez, ennek végrehajtását külső auditorok is ellenőrizték ezt. A számvevőszék figyelembe vette a külső auditorok véleményét, illetve a külső auditorok megjegyzéséről adott válaszokat. A nemzetközi audit standardjait figyelembe vették az audit elkészítésekor, ami pedig az a számlák megbiztóságát illeti, azt láthatjuk, hogy a végső mérlegek megfelelő áttekintést adnak. A tranzakciók szabályossága szempontjába 17 véleményt adott ki a számvevőszék, az ex post audit gyakorlatok kapcsán viszont nem lehetett megfelelő bizonyosságot adni. Great, great detail. This issue is in any event not a Horizont 2020-as auditat majd a bizottság végzi. Végül a számvevőszék szeretné felhívni a figyelmet olyan kérdésekre, amelyek nagyon fontosak a, a számlákkal kapcsolatban és felhívja a figyelmet a, arra a kockázatra, és további költségek fognak felmerülni a projektek végrehajtásában. Nyilvánvalóan a projekt ez nagyon összetett, de ez a helyzet már több év óta tart, és 2016 novemberében az itt a tanács az új alap időt 2025. decemberében határozta meg, és 2023. decemberére az egész építési fázisra. Ez 15 év késlekedés jelent 2016. decemberében bemutattuk az eredményeket, és 2025 után 5,5 milliárd költséget jelent, amely nyilvánvaló növekedést az Európai Parlamentnek a, és az Európai Tanácsnak a jóváhagyását is kérdés, kérte a bizottság. És a költségnövekedést is figyelembe vette. Természetesen, hogyha a korábbi dolgok így folytatódnak, akkor nyilvánvalóan nem lesz elegendő a finanszírozási összeg a számvevőszék épp ezért egy külön jelentést készített ezzel kapcsolatban. A véleményen kívül még ajánlásokat is tett a számvevőszék, és az, a hetedik keretprogrammal kapcsolatban. Vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban még majd küld egy jelentést a számvevő. Mr. Cardiff, can I now hand over to your um, fellow Irishman? Most akkor uh, Hayes úr uh, bemutathatja a jelentését. Köszönöm szépen, uh, alelnök, társelnök úr, és köszönöm a kollégáknak, uh, hogy ezt a uh, napirendi pontot sörgették. Szeretném Vos kollégának megköszönni a tavalyi munkáját és a Strasburgi kezdeményezését, ahol ezeket a különböző közös vállalkozásokat bemutatta. Mint ahogy hallottuk, nagyon jelentős összegekről van szó, 1,8 milliárd euróról a 2016-os költségvetésben. Ezt nyolc különböző vállalkozásra között osztják e, el, amelyek nagyon fontosak a kutatás szempontjából, és ezek nagyon fontosak a munkahelyek és a gazdaság szempontjából. Ez olyan terület, ahol több tagállamok, tagállam közös vállalkozásban vesz részt, hogy a lehető legjobb eredményt érték el. Épp ezért nagyon fontos, hogy rávilágítsuk a, rávilágítsunk a tevékenységükre évente, és hogy a parlament mentesítést biztosítson ezért. Üdvözlöm Kárfónak a nyitó megjegyzéseit, hogy a számvevőszék egy külön jelentést akar az Energia Főigazgatósággal kapcsolatban tenni. Azt hiszem, hogy ez a parlamentnek is több lehetőséget biztosít. Ugyanakkor nagyon fontos megegyezni, hogy ennek a projektnek a mérete és az iparban való alkalmazása nagyon fontos, és a közvélemény számára is. Tehát most négy vállalkozást vállaltunk fel, a, e, a e, fúziós energia fejlesztése, a kiváló e, európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös vállalata, az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés, és, és a Shift to Rail, tehát a vasútra való áttérés. Nos, akkor szeretnék a vállalkozásokkal foglalkozni, és az Excel, tehát a kiváló európai elektronikus alkatrészek és a többi kérdésére. Itt a kötelezettségvállalások és a kifizetések aránya nagyon jó, 99 és 91 százalék, és az e- összegek növekedtek tavalyhoz képest. Tehát a kérdés felmerül, hogy mit csinál a vállalkozás. Jelenleg ezzel a kérdéssel foglalkozik. A részvevő tagállamoknak a hozzájárulását illetően növekedett az országok száma 19-ről 24-re, amely valóban javulás a kötelezettségvállalások és a kifizetések ellen, e, a hozzájárulás az 5 százaléka e, e, csak 7 százalékat ért el, és tehát felmerül a kérdés, hogy ez miért olyan alacsony. Nyilvánvalóan, ahogy a számvevőszék is jelezte, a korábbi ügyletek is ehhez hozzájárultak. A hetes keretprogrammal eh, kapcsolatban, eh, amely már lejárt, még mindig vannak eh, fennálló kérdések. Tehát és vannak fizetésképtelenségi kérdések is, amelyek például 2012-ig nyúlnak vissza. Itt közel negyedmillió euróról van szó, erre is kellene választ kapni. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményesít teket illetően 72% a kifizetési kötelezettségvállalások, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan próbálják megoldani a problémát. Nyilvánvalóan ez kapcsolatos a korábbi kifizetésekkel kapcsolatban is, de a következő években ezt meg kellene el, el, előzni. És a még fennálló követelések kérdését is meg kell oldani. Ugyan, tehát mivel ez a kérdés újra és újra felmerül, még akkor is, hogyha van előrelépés, foglalkozni vele. A fúziós energia fel, fejlesztését illeten már 15 éves az intra projekt, ez nagyon fontos az Európai Unió számára, és ahogy a számvevőszék jelentéséből is láthatjuk, 5,5 milliárd euróról van szó. Felmerül néhány kérdés. Az egyik az, hogy meg tudják-e besrülni a működési és a deaktivációs és az iniciációs fázásokat illeten, mik a becslések tehát hogy mit lehet teljesíteni. A hány százalékra van szó? 10, 20, 30, 40 százalékos kockázatról? Hogyan értékelik ezt a <clears throat> közös vállalkozást, különösen mivel, hogy az Egyesült Királyság vissza, kilépett ezekből? Ezek mind múltbeli kérdések, ahogy hallottuk, és a számvevőszék képviselőtől, de azt hiszem, hogy ha a jövőben foglalkozunk ezzel, akkor a, a fennálló kockázatokkal, a lehetséges kockázatokkal is foglalkozni kell. Végül pedig a Shift to Rail, amely egy új közös vállalkozás, úgy tudom, hogy a bizottságnak a kutatása a csalás elleni intézkedéseket is mutatott. 2017-ben van egy cselekvési terv, amelyet remélem, hogy 2018-ra valóban bevezetnek a közbeszerzési kérdéseket illetően a számbevőszék meglátásaival kapcsolatban milyen válaszolak vannak. Nos, hát ez az a sok kerület, amelyekre válaszokat várnánk. Köszönöm. Thank you, Brian. Um, Miroslava Tashado, I understand you Köszönöm szépen. Két percben kérjük az árnyék jelentéstevőket. Děkuji za slovo. Eh, Dereku, vážení pan... Köszönöm szépen. Podai, já na rozdíl od... Tisztelt eh, jelentéstevő úr, Szervama úrral ellentétben én nem hiszem, hogy alapvető problémákkal kellene itt szembenéznünk, és a jelentés készítőnek köszönöm szépen a munkáját. Szeretnék néhány gyenge pontra rámutatni, ezek nem igazi problémák. Strasbourgban október végén minden érintettel találkoztunk. Nagyon fontos, hogy a közvéleményt is tájékoztassuk az EBI-jel kapcsolatban. Én a BBI jelentéstevője voltam korábban. A cél az az volt akkor, hogy a magánszektorban a fizetési morált javítsuk. Artemis és Anayang kérdés, ez engem is érdekel. Kíváncsi vagyok arra, hogy a hetedik keretprogram eh, kifizetései mikor érnek véget. A két ö, eh, kedvezményezettre is kíváncsi vagyok, akik inszolvenciát jelentettek. Volt az ITER-rel kapcsolatban egy nagy konferencia, amit az Európai Bizottság eh, szervezett. Sokat segített ez nekünk abban, hogy ezen projekt nemzetközi dimenzióját lássuk. Júniusban az Európai Bizottság előterjesztette e, a finanszírozási, e, illetve ütem e, tervét 2020-ig. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság úgy gondolja-e, hogy a tanács reagál -e erre a közleményre, vagy majd csak a stratégia keretén belül a több éves pénzügyi terve vonatkozólag történik egy reagálás. Már az elmúlt évben említettem a következőt. A plusz költségekről van szó, amit az IKA magával vonz, tehát a magán cégek magánszektor bevonása. Vannak itt még do- gyenge pontok bizonyos esetekben. Fel kell tenni a kérdést, hogy az IK értékelését hogyan látják, ez pozitív-e a vállalkozás esetében, vagy itt szükségtelen administratív terhekről van ez szó. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, uh, Köszönjük szépen, Miroslav. Ez egy jó lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk a helyzetet és prezentáljunk illetve a feltett kérdésekre megkapjuk a választ. Az F4E kapcsán itt van az illetékes igazgató. Yes, so good afternoon, or nearly good evening. My name is Johannes Schwemmer. Johannes Schwemmer vagyok, a Fusion for Energy igazgatója 2016 óta. És köszönöm szépen Gressle asszonynak, hogy megszervezte ezt a mostani lehetőséget. Héz úrnak is, és az összes többi parlamenti képviselőnek is köszönöm a lehetőséget. Miről is szeretnék beszélni? Hát először is nagyon örülünk annak, hogy a számvevőszék pozitívan értékelt bennünket. Aztán itt vannak az elő, tehát a, a költségelőre vetítések a különböző projektjeinkkel kapcsolatban. Tulajdonképpen eh, itt eh, a legfontosabb az az, hogy eh, rendelkezés, az önök rendelkezésére állunk a kérdések tekintetében. Nézzük először a költségeket. Az ITER egy nagyon komplex projekt, óriási kockázatokkal dolgozunk nap-nap után, és ezért 2016-ban elég jól mutatja a helyzetünk a cashflow és más tranzakciók tekintetében a jogi helyzetünket is. Tulajdonképpen itt nem csak a költségmonitorozásról van szó 2015 és 2016 között javuló tendenciáról számolhatunk be, és biztosíthatom önöket arról, hogy 2020-ig a több éves pénzügyi keret eh, belül a 6,6 milliárd eurón belül fogunk maradni. Év, eh, hónapról hónapra monitorozzuk eh, a költségtervezetéseinket különböző projektekkel kapcsolatban. Ugye itt a 2035-re kivetítve, hiszen ez a projektünk vég dátuma. Az Európai Bizottság az, amely az ITER Council-ban bennünket képvisel. Mi az F4E részéről az úgynevezett ECOSIS rendszert alkalmazzuk. 2016-ban már voltak javulások, de itt tulajdonképpen a az egész rendszert megpróbáltuk az információ technológiába bevezetni, és a jelentéseket ilyen formában megvalósítani. 2017-ben ennek a folyamatnak a végéről is beszámolhatunk, itt sárgával az EcoSys rendszer az, amely ezt mutatja. Tulajdonképpen az összes pénzügyi tranzakciónkat egy egységes rendszerbe tudtuk betáplálni, és ezen keresztül a költségeket jobban nyomon tudjuk követni a kötelezettségvállalások tekintetében is. Nézzük most az ütemtervünket, és miért is mondom ezt. Itt azért láthatunk közben eh, egy építési fényképet az építkezésről. Az Európai Bizottság vonatkozó nyilatkozatában azt olvashatjuk, független szakértőktől is, hogy 2025-re a lehető legjobb, tehát ugye akkor kell beval, megvalósítani ezt a tervezetet, ez a lehető leghamarabb időpont, lehet, hogy egy kicsit tovább fog ez nyúlni egyébként, és ez az, amit a kontingenciákról is mondott az Európai Számlevőszék. Ezen kívül pedig azt is láthatjuk, hogy vannak itt azért napi kockázat elemzési eszközök is. És végül pedig azt szerettem volna elmondani, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a projektmenedzsment és a költségellenőrzés 2016-ban a lehető legjobb legyen, Európa, mint ahogyan láthatjuk, 45%-ában járul hozzá az ITER projekthez. És ahogyan önök is tudják, itt a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy például itt vannak ezek az óriási mágnesek, amelyek így néznek ki, ezek óriási nagy mágnesek, amelyek egyébként termelnek is. Itt láthatjuk, hogy mely európai cégek vesznek részt különböző európai országokból, és ezen technológiák mentén az együttműködést megvalósítják. Aztán ezen kívül a vákumos jármű is ide tartozik. Itt egy rendkívül komplex rendszer kiépítéséről beszélünk, aztán itt van egy 360 milliós projekt, a Cryoplant, amely tulajdonképpen az abszolút nulla fokos hidrogén, nitrogén és hélium gázokra vonatkozik. Ez a projektünk itt vannak azok a szerződések, amelyek az európai cégekkel lettek megkötve. Most már 923 ilyen szerződésünk van, ebből 4 milliárdos értékben már megszülettek a szerződések. Ez egy ez teljesen tiszta energia, tehát itt nagyon fontos, hogy megosszuk egymással a tudást és az innovációt segítsük, illetve piacokat fedezzünk fel. 2017 alapvetően egy jó év volt, 90%-a a mérföldköveknek, amelyek be voltak tervezve, megvalósult. Ugye ezzel kapcsolatban korábban nagyon nagy kritikák fogalmazódtak meg. Ugye itt voltak az action plenek, cselekvési tervek, ezeknek a mentén dolgoztunk mi. Itt vannak a sematikus ábrák ahol az látható, hogy hová fejlődünk, egy állandó javuló tendenciát tudunk magunk mögött. Évről évre egyre jobban végezzük a dolgunkat, tehát ez önmagában nagyon pozitív, de erről nem akarok most részletesebben beszélni, és csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a Fusion for Energy 10 éves, 6,6 milliárdos költségvetésünkkel most már egy elég jó projektmenedzsment szervezetté váltunk, és reméljük, hogy a jövőben tovább tudjuk a hatékonyságunkat növelni. Végül pedig várjuk a véleményeket. Mi a 2016-os és 17-es kitűzött célok nagy részét teljesítettük, és ennek az is a célja, hogy 2020-ig benne tudjunk maradni a költségvetésünkben. A szervezeti oldalt tovább javítani. Egy másik feladat, és 2016-ban és 2017-ben azt láthattuk, hogy a menedzsereink ipari és projektmenedzsment ismeretekkel tudták vezetni a szervezetünket. Milyen gépezet is az, amit mi most építünk? Fúziós energiát szeretnénk kiaknázni, egy olyan rendszer irányába akarunk elhaladni, amely széndiokszidmentes, biztonságos, hosszan fenntartható, nincsenek hulladékai, és a reaktorokkal kapcsolatos baleseteket sem kockáztatjuk. Ugye itt a fúziós energia és az erre vonatkozó tranzisztorok tekintetében láthatjuk ezt az ábrát. A plazmákra vonatkozólag. Itt ugye szervezeti problémák is mutatkoztak, azért a fúziós energia egyre jobb adatokat mutat évről évre, tehát biztos, hogy meg fogjuk tudni valósítani a céljainkat. Hogyha az ITER-t e más nagy projektekkel összehasonlítjuk, hát itt van az ISS, az Apollo program, aztán itt van a híres berlini repülőtér, a narancsárkával jelöltük az ITER-t, e úgyhogy ez nagy kutatási program, de nem annyira drága ahhoz képest, hogyha megnézzük a többit, hiszen ugye itt arról van szó, hogy olyan alap technológiát fogunk kidolgozni, amely az egész emberiség számára hasznos lehet a jövőben. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Brian. Megválaszolták a kérdéseidet? Ha nem, akkor ismételd meg ezeket. Jól nem megkapni a prezentációt, mert nagyon sok kérdés van szerintem, amit a kollégák is szeretnének feltenni. Minket, minket érdekel az, hogy mi lesz még 2020 után, és kíváncsi vagyok arra is, hogy az Egyesült Királyság kilépése milyen hatással jár. A két kérdésre koncentráljunk tehát, ezekre visszatérünk majd. A következő prezentáció a Kolvenár úr részéről lesz. Thank you, members of the parliament, to give me this opportunity. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondhatom a mi álláspontunkat. Van egy kis előadásunk, de mivel kevés az idő, csak a kérdések megválaszolására korlátoznodnék. Örülök annak, hogy Pohe úr és Hész úr is utaltak arra a találkozóra, amit októberben tartott, tartottunk itt közösen, a közös vállalkozásokról, akkor beszámoltunk a tevékenységünkről. Örülök annak, hogy ennyire jónak tartották önök is ezt. Engedjék meg, hogy megválaszoljam a kérdéseiket, és engedjék meg, hogy egy olyan kérdést megválaszoljak, amit nem tettek fel a számlák minősítése. Együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek a kiadások. Szeretnék beszámolni erről, és szerettünk volna, hogy egy azt adjanak a tagállamok is. 2016-ban 91,6%-ban van lefedettségünk ilyen szempontból, tehát a pénzt jól költöttük el, a tagállamok is. Biztos vagyok abban, hogy ez az aspektus megnyugtatja önöket. A kérdésre rátérve, el kell mondjam azt, hogy szorosan együttműködünk az adott tagállamokkal, és ahogy ön is mondta, magas a végrehajtási ráta, hogyha magasabb pénz lenne, arányú pénz lenne, akkor is képes lennénk eh, erre. Mit eh, mondhatnék a kötelezettségvállalások, az egyfajta becslés, hogy mit fogunk felhasználni pénzügyi támogatás szempontjából, és a kifizetés az, amit tényleg ki is fizettünk. Tehát van egyfajta időbeli eltolódás a kettő között, és amire eh, ön utalt, az kicsit több, mint 5%, de ez okozza a késedelmet a kifizetésekben. A kifizetések a kötelezettségvállalásokat követik, ezek később jönnek, mint a kötelezettségvállalás, és ezért olyan nem annyira magas ez, mint lehetne. Néhány adatot hadd mondjak. Az összes portfólió esetében 2,5 milliárd eurón áll, tehát ennyit már lekötöttünk. Ez az az összeg, amit a a résztvevő tagállamok 567 milliót adnak, és a magán résztvevők pedig 1,3 milliárdot adnak, tehát mindez megfelel annak az elvárásnak, amit a tanácsi rendeletben is megfogalmaztak. Valóban vannak kis késedelmek az igazi kifizetések tekintetében, a teljes program végén lesz majd világos az, hogy mit fizettünk ki, de ezek el vannak különítve, és ezek ki is lesznek fizetve, kivéve, ha valamilyen fajta gond adódik, sokat dolgozunk magáncégekkel, ha rámutathatok erre, és ez megválaszolja a szemvőszék kérdését, és az Artemis esetében 3000 kedvezményezett volt, ezek közül 16 csőd eset volt. Sok esetben nem tudtuk visszaszerezni a pénzt, mert az információs áramlat az az, hogy a cég jelenti a tagállamnak, a tagállam nekünk, tehát időbe telett az, hogy megkapjuk az információt és hogy reagáljunk. Ezért 2015-ben egy egyértelmű eljárást hoztunk létre, hogy ezeket az eseteket időben meg tudjuk oldani. Ez a program most már nem jelentős, hiszen a Horizon 2020-ban van egy garancia alap, amely felel az ilyen esetekért. A fennálló kifizetések esetében a hetes keretprogramban 190 különböző program volt, amelyek közül 100 technikailag már lezártunk, nem pénzügyileg. A kommunikáció kicsit időbe telik a tagállamokkal, le kell zárnunk 50%-ban a programokat, de csak akkor tudjuk ezeket lezárni, hogyha a résztvevő tagállamok zöld utat adtak, lehetnek bizonyos okokból késedelmek. 125 millió eurót, tehát még majd ki kell még fizetni, ez függőben van. Ami ezen helyzet kifizetését illetően a 2009-ben 1,9 volt ez, ebben az évben 0,21, és 2019-ben 0,10 lesz ez az arány, vagyis a 2019-es mentesítéssel csak 2021-ben lehet majd foglalkozni. Ahogy már mondtam, tavaly is itt voltam, itt vagyok most is, és ha bármi, ha esetleg valami történik, közben, ha nem történik semmi közben, akkor itt leszek jövőre, és ebben az esetben. Köszönöm szépen, a következő közös vállalkozás következik az innovatív um, gyógyszeri eszköz. Uh, Möljen úr következik, ő tartja meg ezt az előadást. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, örülök annak, hogy itt lehetek, egy kicsit beszélhetek eh, önökhöz. Örülök annak, hogy eh, jó véleményt kaptunk a számvevőszéktől mind a három szinten, ez már a harmadik soron egymás követő év, hogy ezt kapjuk, tehát mutatja azt, hogy jól működnek a rendszereink ahol javíthatjuk a teljesítményünket. Ezekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy hogyan kívánjuk ezt megoldani. A szemtőképes rendszerek tekintetében lassúak voltunk, lassan álltunk át a H2020-as eszközökre, nem volt ez egyszerű, de sikerült előrépést elérnünk a 2016-os képes, helyzethez képest. 2018 elején most az IMI e 2 projektek már működőképesek. A második terület, ahol javítanunk kell, az az volt, hogy a kedvezményezeteknek lassan fizettük ki az összegeket. Két oka volt ennek, kevés volt a munkatársunk, nagyon sok munkájuk volt. Ezt a helyzetet lassanként javítottuk, és eztnek köszönhetően a 2016-os statisztikáink már javulást mutatnak, és sikerült 61 napra csökkenteni a kifizetési eh, határidőt, tehát ez jóval a 90 napos határ eh, alatt van. Hész úr is feltette azt a kérdést, hogy miért ilyen alacsony a költségvetés végrehajtása a kifizetési előrejelzatoknakban. Két oka van ennek. Először is néhány magán állami konzorcium túlságosan is bonyolult, ez kihat az adott költségvetési ciklus előfinanszírozásában. A második ok pedig az kötődik a projektjeinkhez például az ebola, illetve az antimikrobiális rezidenciával kapcsolatban itt kevesebb támogatás volt elérhető, és nagyon volatilisek ezek a projektek. Például az ebola esetében nem lehetett olyan ütemben kipróbálni az új vakcinákat, mint ahogy azt terveztük. Ami az alul költést illeti, ez mind abból fakad, hogy nagyon sok projekt még nem ért véget. 32 olyan projekt van az 59-ből, amelyet még nem zártak le, és valamely 2021-ben fog lejárni. Nagyon nagy projektek is vannak, például a, az antimikrobiális rezidenciával kapcsolatos klinikai hálózati projekt, ez majd 2021-ben fog véget érni. Az utolsó percekben szeretnék egy sikerről beszámolni, bizonyára tudják, eh, mi próbáljuk erősíteni a illetve új gyógyszereket, gyógyszerek kifejlesztését segíteni, és egy példát hogy említsek, a COPD betegséget. Ez egy olyan betegség, amely 250 millió embert érint a, az egész világon, és az ötödik vezető halál ok. Ez egy nagyon súlyos légzőszervi betegség, ahol a ö, fizikai inaktivitás vezet a halálozáshoz. Ezért nyomon követjük mindezt. Ez idáig ezt a paramétert nem tudtuk vizsgálni, viszont most a proaktív projektünkkel első olyan eszközöket fejlesztettünk ki, ahol nem csak a COPD betegek fizikai tevékenységet mérjük, hanem ezt úgy tesszük, hogy az betegbarát és felhasználóbarát. Az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség felmérte ezt az eszközt, és úgy gondolják, hogy ezt már fel lehet használni jövőbeli klinikai tanulmányokban a COPD kezelése kapcsán. Vagyis hozzáférnek a betegek egyfajta innovációhoz, és ez a betegség olyan betegség, amely óriási pénzügyi teherrel jár az, az egészségügyi rendszerben, mint egy 50 milliárd euróval jár ez évente az EU-ban. Tehát láthatjuk azt, hogy ez a projekt 2016-ban ért véget, de az eredmények most érkeznek. Azt kérem, hogy olvassák el azt az interjút, amit a proaktív tudományos projektkoordinátorral készítettünk. Ez az interjú található itt a terem elején. Köszönöm. Thank you for that. Um, for... Köszönjük szépen. Végső előadás a Shift to Rail, tehát az átterés az vasútra Borgini úr, aki a eh, ezért igazgatója. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönjük Stésznek és Borsan uraknak az együttműködésért ennek a jelentésnek az előkészítésében. Ez egy új testülete az Uniónak, és egy ilyen együttműködés nagyon fontos. Szeretném elmagyarázni, hogy 2016 májusában vált önállóval Shift és az utóbbi hónapokban két fő tevékenységi körünk van egy mérő és ellenőrzési rendszer a, fé, a pénzügyi irányítási módszerben a kutatási területeken. A bizottság szolgálatai vagy más uniós egynökségek kell együttműködtünk. Például a bizottságnak a számviteli és kincstári szolgálataival is együttműködtünk, aztán a dokumentumkezelésekben és a Sister és más rendszerekkel segítségével. A munkatársaknak a közül 21 csak tehát a százalékokat megfordítottuk az állandó és a részleges munkaidőben dolgozók között a bizottságnak a bölcsi ellenőre meg rámutatott a kockázati területekre. Van a csalás elleni stratégiánk, amelyet tavaly indítottunk el. E, ezek mellett az alapvető feladatokkal is foglalkozunk. A Shift to Rail egy orientált feladat, hogy egy rendszer átalakítást végezzünk el. A vasúti rendszer összekapcsolja az embereknek a az élet, munka és más területeit. Lesz különböző, tehát vasútvonali, akkor hév és stb. rendszere, innovatív megoldásokkal azért, hogy képesek legyenek a működtetek, működtetők, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtsanak. A kiinduló pont az a, az, a az utasok, tehát a, a fogyasztók, és a, az és a vasúti rendszer összekapcsolja a különböző rendszereket, és digitális mobilitást is fog biztosítani. Mindenki hallott már a drónokról és az autonóm járművektől. Mi e, ezt ki szeretnénk terjeszteni mindegyik rendszerekre az utóbbi 20 hónapban 200 millió eurót, a 430 millió uniós finanszírozásból ezekre költöttük. 15 aktív projektünk van, és 2017. 18. szeptemberében várunk eredményeket. Fors úr kérdésére visszatérve az itált illetően az első években a Shift to Rail 43 százalékát teljesítette a program szóbeli kötelezettségvállalásainak. És vannak olyan tevékenységek, amelyek kiegészítik ezeket a programjainkat. Igen, nyilvánvalóan megvan az administratív teher, de ezek a projektek segítenek. már volt egy félidős értékelés, amely megerősítette a program eljutásának a e, pozitív e, vonását. E, a Shift Rail az tulajdonképpen folyamatban lévő munka, és erős az együttműködés a bizottsággal, és az Európai Vasúti Egynökséggel is és szeretnénk azt biztosítani, hogy a kutatás az innovációt eredményez majd. Minden ajánlást, amelyet a számvevőszék tett, már is bevezettünk. Elnök, köszönjük szépen. Mr. Hayes úrnak két válasz kell, ezekre visszatérünk, de akar-e még más kolléga hozzászólni, Szavána úr? Köszönöm szépen. Igaziból csak egy kiigazítást szeretném volna mondani. Én sosem mondtam azt, hogy konkrétan problémák lennének ezekkel a közös vállalkozásokkal. Sőt, én pont az ellenkezőjét mondtam. Én azt szerettem volna, hogy a jelentéstevő munkája és a közös vállalkozások munkája megkapja ezt a figyelmet, amelyet megérdemelnek. Köszönöm. Akkor térjünk vissza a két kérdésre Hayes úr részéről. Ezekre ugyanis ő még nem kapott választ. Fusion Energy következik. Yes, so if I get this right, we have one question about... Igen, itt volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy 2020 után mi történik a költségekkel, és a másik pedig a Brexit hatására vonatkozott. Nézzük először a költségeket. Az elmúlt év júliusában volt egy nyilatkozat a bizottság részéről a 2020 utáni időszakra vonatkozó költségekkel, 2021-től 2035-ig alapvetően. Ez részben építkezés, részben pedig 7,1 milliárdos összegben a működéshez kell. 3, valamennyi. 2021 és 25 között ennyi szükséges ebből az összegből arra, hogy a második lépést be lehessen fejezni. Ez az, amit a bizottság nyilatkozott. Most pedig a Brexitet nézzük. Hát ugye minket a, az Euratom vezérel. Köszönöm szépen az első válaszokat. Ami az műveleti fázist illeti, az aktivációs időszakra vonatkozólag van egy teljes költségelemzés, illetve becsülés a három fázisra külön-külön és együtt. nem, a, ezekre még nincsen, és mikor lesz meg ez a költségbecsés? Hát nem tudom, majd visszatérünk ehhez a kérdéshez ön Höz. Ezt az ITER nemzetközi szervezet kell meg válaszolja. Köszönöm. A kérdés a Brexitre vonatkozott. Ez engem is nagyon érdekel. Még azok is, akik a fúziós energiával foglalkoznak, ők is azt mondják, hogy hogy a jövő útjai kifürgészhetetlenek, ahogyan ezt egyébként Albert Einstein is elmondta, kedves honfitársam. Nos, hát ami az Egyesült Királyságot illeti, rövid távon valószínűleg benne maradnak ebben a szervezetben. Önök tudják azt is, hogy a JET is egyébként ott van, és a CCFI további 80 millió font sterlinget kapott a kormánytól, hogy saját maguk is részt vehessenek az ITER projektben egészen addig, amíg a helyzet nem tisztázódik, és így tegyék magukat hasznossá. Nos, hát önök is tudják, hogy minket az Euratom szerződés alá tartozunk, hiszen ez kicsit más, mint az Európai Unióról szóló szerződés, és Svájc például az Euratomban is részt vesz, annak érdekében, hogy 29-en legyünk ebben. Az Egyesült Királyság is megteheti ezt, ehhez arra van szükség, hogy aztán egy hangulat megszavazzák az ő részvételét ebben. Ez egy lehetőség egyébként erről nagy valószínűséggel így is dönthetnek az Egyesült Királyságban, de hát aztán attól is függ, hogy az Európai Uniónak mi lesz eh, a véleménye, illetve az egyes tagállamoknak mi lesz erről a véleménye, úgyhogy várjuk ki. Természetesen a brit iparnak vannak eh, kontinentális eh, leányvállalatai is, tehát fontos az, hogy a technológiához, a kapacitásokhoz, hozzáférjenek. A Brexit igaziból számunkra egy formális támogatás, illetve költségvetési kérdés, nem olyan túl nehéz. Köszönöm szépen. Persze jobb lett volna, hogyha bent marad az Egyesült Királyság az EU-ban, nem? Brian? Szerettem volna megköszönni a négy közös vállalkozásnak azt, hogy ellátogatott hozzánk, és hogy kérdéseket a kérdésekre választattak, bemutatták a munkájukat. Szerintem ez egy nagyon fontos folyamat, hiszen óriási pénzekről van szó. Szerettem volna megköszönni a közös vállalkozásoknak azt, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapok alatt olyan sokszor fel tudtam velük venni a kapcsolatot, és ami a mentesítést illeti, az azért egy sokkal szélesebb körű gyakorlat, mint csak pénzügyi, mintha csak a pénzügyi vetületeit néznénk. Hiszen itt ugye a mentesítés az egyes közös vállalkozásokra külön-külön vonatkozik, és szeretnénk bebizonyítani politikusként is, hogy milyen nettó előnyei vannak mindennek az átlag emberek, a polgárok számára. Tehát ezért is nagyon komolyan kell ezt venni. Ezért is volt annyira jó itt hallani ezeket a fejleményeket, itt a mai napon, itt a parlamentben, tehát egy közintézményben. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy nem lehet még tovább javítani a helyzetet, az auditban ez mindig így van, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi hozzájárulásaink, illetve a belső ellenőrzéseink hozzájárulnak a hatékonyabb működéshez. A nemzeti finanszírozó a ügynökségeken keresztül állandóan napra kész helyzetet kell teremtenünk, és persze nagyon örülök annak, hogy a számvevőszék is részt vesz ebben a munkában, Egyébként pedig a közös vállalkozások formálisan és informálisan együttműködnek egy hálózat keretében. Ez egy nagy lehetőség is a bevált gyakorlatok cseréjére, főként a menedzsment, illetve a pénzügyi nyomon követhetőség, elszámoltathatóság szempontjából. Ezt kiemelném egyébként a jelentésben is. Nagyon örülünk annak, hogy a mai napon ezt, a mai, ezt meg tudtuk szervezni ezt a találkozót, és még egyszer köszönöm a kollégáknak a munkáját, és remélem, hogy a jelentésemet január 30-ig meg tudom, véglegesíteni tudom, és aztán majd a kollégákkal megvizsgáljuk azt, hogy mit lehet tenni még a plenáris szakasz előtt. Köszönöm szépen! Általában a jelentéstevő előtt szoktam megkérni, hogy a számövőszék beszéljen, de miután ez az ő utolsó felszólalása itt, vagy nem, mégsem, nem jól tudom. Én azért remélem, hogy még a jövő héten még ide el tudok egyszer jönni. Hát akkor nem, ha ezt tudtam volna, akkor nem adom meg önnek utoljára a szót, de azért most már úgyis öné az utolsó szó. Hallhattuk azt, hogy eh, a szemvőszék eh, ajánlásait eh, megfogadták, vannak még bizonyos ellenőrzések, amelyeket még tovább nyomon kell majd követni. Elnök, köszönöm, és ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és eh, Hész úr is, ahogy elmondta, ismételten is bocsánatot kérünk a késedelem miatt. Köszönöm. is eh?